Schönen guten Nachmittag, sehr geehrte Damen und Kellemes napot kívánok, hölgyeim és uraim, itt a jogi szakbizottságban ma délután ki kell mentenem a Klaus Heiner lénét, holnap viszont ő elnököl. Vegyük az első napirendet, napirendi pontot, a napirend elfogadása. Néhány módosításra szeretnék kitérni. A 26-os napirendi pont a, egy prezentációról van szó, a kommunikációs főigazgatóság tartana egy prezentációt, ez nem lesz. Ez a napirendi pont később kerül sorra valamikor. Továbbá azt javasoljuk, hogy a módosítók beterjesztésének határideje szeptember 21-e péntek, vagyis a mostani, most következő péntekről van szó, dél. Itt azt javasoljuk, hogy a 28. jelentés az EU jog alkalmazásának monitoringjáról van szó, Lichtenberger asszony készíti ezt, ezt módosítjuk, tehát a másik pedig a 28 per 2003-as irányelv a Public Sector Information témájában, vagyis ismétlem, szeptember 21-e péntek a határidő a módosítók előterjesztésére, vagy beterjesztésére. Egy kovább, további napi rendi pont a módosítók esetében még mindig egy állásfoglásra vonatkozik, a koncesziókkal kapcsolatban Báldazára úr készíti, szeptember 24-e hétfő lenne a határidő, megint csak dél. Ha itt eh, további módosító javaslat nincs, akkor szeretném elmondani azt, hogy a naprendi pont a Corporate Social Responsibility, a vállalati felelősség, a jogi és a foglalkoztatási szakbizottság egyaránt felelős a 50. szabálya megosztott kompetenciák értelmében. Ez úgy alakul, hogy a júri a koordináló most angolul mondom a pontokat, mert nem biztos, hogy jól le tudom fordítani. Az elszámoltathatóság. Growth. Jeweils Berichterstatter. Baldassare úr a jelentés készítője, aztán vélemény készül a foglalkoztatási szakbizottság mellé angol. Society's interests and the route to sustainable and inclusive recovery. Die Deadline a határidők a jelentés készítésre az november 29-e. Negyedikként szeretném elmondani, felhívni a figyelmet arra, hogy a menetrend, a deve, a fejlesztési aspektusokkal kapcsolatban, a szerzői joggal kapcsolatban. Rights on genetic resources. Mit a jelentés készítője, Kastex asszony. Ezt is elfogadták már, tehát nem lesz eszmecsere ezzel kapcsolatban, véleménycsere, hanem egy menetrendet alkotunk, és a júli ülésen októberben szavazás lesz. Végül pedig szeretném még elmondani, hogy a tervezett Juri delegáció Kínába menne, akkor az elnökök konferenciája megállapította, hogy ugyanakkor szeptember 13-a, ugyanakkor a Kína delegáció is utazik, és ilyen értelemben a jogi szakbizottság és a Kína delegáció a szervezési ügyekben működjenek együtt további információkat, amelyekre még szükség lehet ebben az összefüggésben, amint megszülettek ezek, közöljük önökkel. Amennyiben további megjegyzés nincs, vagy bármiféle kommentár, akkor felteszem a kérdést, elfogadtuk ezzel a napi rendet? mivel hozzászólás nem volt a következő napi rendi pont, az elnök közleményei címmel következik. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szavazásokra sor kerül, miután megvitattuk őket az elektronikus szavazókártyára van szükségük. Tehát kérem nézzék meg, hogy magukkal hozták-e a kártyákat, a szavazókártyáikat, ha nem, akkor gondoskodjanak még erről. Ma délután szavazás, és holnap is lesz még szavazás. Aztán emlékeztetni szeretnék még arra, hogy nem csak ma meg holnap, hanem szeptember 12-én is lesz júli ülés, méghozzá a Libével együtt 9 órától a PHS a 3C50-es teremben ahol módosítókat vitatunk meg Berlinger és Klész úr jelentéséhez a módosítók a 2014-2020 közötti igazságszolgáltatási program, vagy jogalkotási programról beszélünk, és kérem, hogy akkor ezen is vegyenek részt. Végül pedig a legkellemesebb, amire felhívhatom most a figyelmet, Luigi Berlinger 80. születésnapját ünnepelte, ezért aztán 18.45-kor az esz az ASP épületben lesz egy kis fogadás, és szeretnénk meghívni önöket erre. Mindenképpen örülnénk, ha ezen részt vennének. Ezzel a harmadik napi rendi pont következik jegyzőkönyvek elfogadása a pont, először a június 18-19-e, aztán a júliusi 9-i 10-e ülés. Van-e ezekhez a jegyzőkönyvekhez hozzáfűzni valójuk? Nincsen ilyen. Ezután a negyedik napi rendi pont következik. Tájn asszonynak adok szót a házassági vagyonjoggal kapcsolatos határozatokhoz, és ezt össze is kötném az ötödik napi rendi ponttal, hiszen egy tartalmi kapcsolat van a kettő között, a bejegyzett életállási közösségek vagyonjogi témái merülnek fel. Köszönöm szépen! Két rendkívül fontos anyagról beszélünk, mert a polgárok életét ezzel tényleg tenni kellemetlen pillanat természetesen valakinek az életében, ha elválik valakitől, vagy hogyha elhagyják egymást, és a módosítókat készítettünk, remélem sikeresek lesznek ezek, és így lehet szabályozni tudjuk a bírósági hatásköröket, az alkalmazandó jogot, illetőleg az dokumentumok, iratok végrehajtására vonatkozóan is meg tudunk állapodni. Többször megvitattuk ezt a témát, most pedig a módosítókra szeretnék kitérni a kevésbé fontossal kezdem. Első neki futásban viszonylag sok módosító született, de egy nagy részük eh, egy rendelet figyelembevételével foglalkozik, és eh, szeretnék Ötl asszonynak köszönetet mondani a titkárságtól, a júri titkárságtól, a tanács helyett is néhány munkát elvégeztünk, hogy úgy mondjam, gyakran vitattam a jogalkotási technikát, és nagyon ügyeltem arra itt is, és eh, egy az egyben adott esetben átvettek az említett rendeletből szövegrészeket, még akkor is, hogyha a német szöveg sokkal jobb is lehetett volna időnként, de az igyekeztem, hogy elérni, hogy egyértelmű legyen a szöveg, hogy ugyanarra gondolunk a különböző változatokban. A második rész tisztázással, a módosítók egyértelmű tételével, a 16.-18. paragrafus a, a hatály konkretizálása, illetve megváltoztatása a téma, és én úgy döntöttem, és Kesmen kolléga a bejegyzett élettársi közösségek esetében úgy gondolta, hogy figyelembe veszük a személyes hatásokat, illetőleg a ajándékokat és németi jog szerinti tartásdíjat is kivesszük innen, és szeretném elmondani, hogy az osztrákok elmondták hogy ugyan tudnak németül írni, olvasni és beszélni is, de nem értik, hogy mire is gondolnak, gondolnánk ezzel, éppen ezért ők is örülnének, ha kivennénk ezt a részt. Szerintem ez egy jó döntés volt. Aztán a harmadik hatalmi ág kérdésének is elegettem, hogy a bírók a saját jogukat alkalmazzák, hogyha ilyen bonyolult jogi területekről beszélünk, mint a vagyonjog, te, hogyha nem történt jogválasztás, akkor is legyen olyan megállapodás, hogy a bírósági illetékességet megfelelően tudjuk megállapítani. És ahol a lakásról beszélünk, a házastársak lakásáról, ez nem minden tagállamban a vagyonjog része, de egyes országban fontos. Szerintem itt a hatályt egy kicsit túlértékelik, hiszen két nemzetiségű partnerségek, házasságok esetében gyakran az a helyzet, hogy aki elválik, az visszamegy a hazájába, hiszen ott rendelkezik személyes kapcsolatokkal, ami a politikailag fontos rész, az a bejegyzett eh, élettársi kapcsolat. Itt a jogválasztást szeretném lehetővé tenni. Itt az alapjogi ügynökség szakértői véleményt is megnéztem. Köszönöm szépen nekik egyébként, hogy elkészítették ezt. Ilyen értelemben az élettársi közösségek is jogot választhatnak annak függvényében, hogy milyen állampolgárok és mi a lakóhelyük, csak úgy, mint a házastársaknál amennyiben eh, a jogrendszer ismeri a bejegyzett élettársi közösséget. A lényeg az, hogy eh, abból indulunk ki, hogy a regisztrált, eh, a regisztráció helye számít az élettársi közösség esetében. A bizottság aggájainak is eleget próbáltam tenni, hogy különböző joghatások keletkeznek a bejegyzett élettársi közösségeknél, Nyilván itt nagyobb eltérések vannak, mint a házasság esetében. Egy kötelező tanácsadásra kerítenénk sort a jogválasztás elő, előtt, és ahol közokiratba, közokirat kötelező, ott a tanácsadás ezzel együtt történne. Ha nincs ilyen kötelező közokiratba foglalás, akkor más módon kell sort keríteni a tanácsadásra, de azt gondolom, hogy az egyes tagállamokban persze vannak különbségek, ugyan, de ez alapján nem lehet a jogválasztást megtiltani, és egy felülvizsgálati záradékot is bevetnénk, hogy megvizsgáljuk, hogy néhány év múlva szükség lesz -e egyáltalán erre a megoldásra, én úgy látom, hogy egyre több tagállam ismeri a bejegyzett élettársi közösség intézményét. Elmondhatom, hogy éppen nyáron beszéltem a máltai igazságügyminiszterrel, tehát még ott is egy olyan országról van szó, ahol nemrégiben engedélyezték csak a vállást, de még ők is a bejegyzett élettársi közösséget szeretnék a jogalkotás útjára bocsájtani. Azt hiszem, ez nagy haladás lesz. Persze nem mertem olyan messzire, mint a Libe bizottságbeli kollégák, akik véleményt készítettek olyan tagállamok, amelyek nem ismerik az említett intézményt, nos őket kényszerítenék arra, köteleznék arra, hogy megfelelő jogot alkalmazzanak. Szerintem ez nem bölcs döntés nem fog sikerre vinni. A meghallgatási eljárás közepén vagyunk itt, és a tagállamok hozzájárulására is szükség van. Éppen ezért nem kötelezhetünk csak úgy egy tagállamot, ahol mondjuk attól tartanak, hogy a kiskapon keresztül becsempésznék hozzájuk a bejegyzett élettársi közösséget, vagyis a differenciált szabályozás indokolt lehet, olyan értelemben, hogy van házassági vagyonjog és az élettársi vagyonjog, tehát hogy némi különbség lehet itt is. Mint már mondta, a meghallgatás fázisában vagyunk, és egyébként pedig szeretném még elmondani, nem lényeges különbség az, hogy egy vagy két rendeletet alkotunk, és nem sokan vagyunk azzal se szerintem, hogyha bírókat arra kötelezünk, hogy idegen jogot alkalmazzanak, amit ők tulajdonképpen elutasítanak magukból, hiszen ez nincs összhangban az ő elképzeléseikkel. Jó, ennyi lett volna a részemről a bevezető. Nem akartam túlságosan a részletekbe menni, és várom a kollégákat. Köszönöm szépen, Tájn asszony. Úgy tűnik, hogy egyelőre nincs jelentkező, de mégiscsak látok egy jelentkezőt közben. Igen, köszönöm szépen. Tájnasszonynak is Megköszönöm a jelentést. Magam részéről nem régen ugrottam bele ebbe a történetbe, és lehet, hogy nem ismerek minden részletet. Mégis azt kell mondanom, hogy magát a megközelítést jónak tartom. A magunk frakciója nevében is mondhatom ezt, hiszen a bejegyzett élettársak tekintetében minden országban, minden tagállamban amelynek ugye a saját döntése, hogy be ezt vezetni, vagy sem. Tehát gyakorlatilag nem mindenki tart még ugyanott, nem mindenkinél bejegyezhető a partnerség, úgyhogy megfelelő időt kell biztosítani erre, hogy ebbe az irányba megtegyék a lépéseket. Úgyhogy jónak tartom azt is, hogy nem kényszerítünk itt tagállamokat semmire. Ugye a mobilitás, mint olyan általános, ezt kívánatosnak is tartjuk, támogatjuk, de gyakorlatilag a mobilitással, a szabad mozgással összefüggő és ebből következő döntésekre is el kell magunkat határozni. Gondolok itt többek között a bejegyzett élettársi kapcsolatokra, mert ezek létező kapcsolatok, és azt gondolom, hogy lényeges, hogy ezt európai szinten is szabályozzuk. A választás szabadsága, a döntés meghozásának szabadsága is nagyszerű, ez is tetszik, hiszen a pároknak a döntési szabadsága ezáltal tükröződik a javaslat szövegében. A kérdés a részemről az az, hogy milyen konstellációkban gondolkodnak, lesz-e olyan szabályozás, amelyel esetleg azt váltjuk ki, hogy egy német és egy spanyol Belgiumban találkozik, ami hát azért nem kizárt, majd Franciaországban házasságot kötnek, és Olaszországba költöznek. Tehát ilyen esetekre tudunk-e majd egyszerű megoldást kínálni. Lehet, hogy ön jobban át tudja ezt tekinteni, mint én, de én úgy látom, hogy alapvetően levezethetők az ilyen esetekre is a megoldások. És amennyiben én rálátok, ez a bejegyzett élettársi kapcsolatokra is igaz. Tehát, hogyha olyan országban telepednek le, ahol ez az intézmény mint olyan még nem létezik, de a választás szabadsága a vagyonjogi rendszerekre rendelkezésre áll. Úgyhogy ez lenne még a kérdésem önhöz. Köszönjük szépen! Úgy tűnik, hogy nincsen más, aki szót kérne. Úgyhogy nincs más, mint hogy bejelentsem, hogy szeptember 24-én van a módosítók benyújtásának a határideje, és akkor ezzel át is térhetünk már is a következő napi rendi pontra, ami az Európai Alapítvány statútuma. Illetve még nem térünk akkor rá a következő napi rendi pontra, hanem egy lépést visszateszünk, és Stein asszonynak visszaadjuk a szót még. Jó, köszönöm szépen. Először is örülök, hogy a javaslattal szemben ilyen nyitottak, és hogy az önök az ön frakciója is tudja ezt támogatni, hiszen akkor a parlamenten belül úgy tűnik, hogy a tanácssal szemben sorainkat zárva tudunk fellépni. Ezek a komplikált esetek, amelyek azért a gyakorlatban már most is megmutatják magukat, bizonyára megoldhatók, méghozzá akkor, hogy ha pontosan megnézzük, hogy a szokásos tartózkodási helye kinek hol van, az érintett feleknek mi az állampolgársága. Hiszen, hogyha ezeket a tényeket ismerjük, akkor a megoldás is adott lesz. Azt el kell mondanom, hogy Németországban már most tulajdonképpen az okiratokban az absztrakt választás lehetősége az adott, mind a mellett persze várjuk még a rendeletnek a hatályba lépését. De a közjegyzőknek ezt a lehetőséget biztosítaniuk kell, hiszen nem tudjuk, hogy a rendelet az idén megszületik-e már, nem biztos, hogy így lesz, inkább jövő évre csúszik át, úgyhogy már most tekintettek kell lenni erre az opcióra, és a többi tagállamban is így van ez. Emlékeztetnénk arra, hogy Nagy-Britannia és Írország nem fog részt venni majd a rendeletben. Köszönjük szépen Tájnasszonynak. Most azonban tényleg akkor egyrészt ugye tudjuk, hogy mik a határidők, szeptember 24 a módosítók benyújtásának a határideje, és akkor hatós napi rendi pontnál tartunk, az Európai Alapítvány statútuma. Én vagyok a jelentéstevő, úgyhogy meg is adom magamnak a szót. Megköszönöm. Pardon. Elnézést. Az Európai Alapítvány statútuma. Az idén februártól a bizottság javaslatát ismerjük az európai alapítványokra vonatkozóan. Méghozzá egy nagyon érdekes javaslat formájában terjesztett elő a bizottság a véleményét, hiszen két éven keresztül folytatott szakértőkkel konzultációkat, bevonva a szereplőket, és ezzel próbálta elejét venni, hogy későbbre maradjanak a problémák, hiszen akkor ezeket már előzetesen meg lehetne oldani. Egy első vitában, eszmecserében szeretném kiemelni majd a sak, sarokpontokat, olyanokat is, amelyeket jónak ítélek, ezt követően pedig természetesen eszmét cserélhetünk, vitázhatunk itt a kollégákkal ebben a körben, mert biztos, biztos vagyok abban, hogy a meglátásaikkal gyarapítják majd a dokumentumot. A bizottsági anyagban az a javaslat szerepel, hogy az alapítványoknak közhasznúaknak kell lenniük. Tehát a kritériumát annak, hogy közhasznú egy alapítvány a tagállamnak, amelyben bejegyzésre kerül, ez az alapítvány köteles ellenőrizni. Ez fontos megtartani, meglátásom szerint, mert vannak olyan tagállamok is, ahol az alapítványoknak nem kötelező a közhasznúság Ausztriában például, vannak magán alapítványok is. Azt gondolom, hogy a javaslat a bizottság részéről nagyszerű, hogy a közhasznú célra koncentráljunk. Hogyha európai alapítványt kívánunk talpra állítani, alapítani. Aztán ott van ugye a határon átnyúló elem, azaz, hogy legalább két tagállamban tevékenykedjen az alapítvány, és a cél egyértelműen lefektetésre kerüljön az alapító okiratban, a szerződésben. Ez egy nagyon fontos és lényeges elem ennek a rögzítése. Ebben az összefüggésben szeretnék még utalni arra is, mert úgy tudom, hogy a bizottság egy képviselője itt van ma körünkben, hogy egy pár kérdést is itt megfogalmazzak, ami bizonyára elindít majd egy vitát itt a körünkben, és bizonyára majd a bizottság is hozzászól. Na most a székhely tekintetében azt javasolja a bizottság, hogy ez az Európai Unión belül legyen, az Európai Bizottság pedig semmiféle kommentárt nem fűz ehhez. Úgyhogy a kérdésem ezzel kapcsolatban az, a bizottság képviselője felé, hogy a székhelynek a megosztása lehetséges-e, amennyiben igen, akkor hogyan kezeljük ezt a kérdést, hiszen politikailag azért ez egy elég kényes terület. Ha ezzel kapcsolatban hallhatnánk a bizottságtól, akkor azért nagyon hálás lennék. Úgy tudom, hogy a tanácson belül nagyon heves vita zajlik erről, és úgy tűnik, hogy ugye még a vita elején tartunk, mégis vannak már nagyon bebetonozódott vélemények, ezért hallanám szívesen, hogy jelen pillanatban a bizottság hogyan vélekedik erről. És azok a tagállamok, akik már most megkötötték magukat, még esetleg meglágyíthatók-e? Egy másik nagyon fontos kérdés még az adókkal kapcsolatos. A bizottság ezzel kapcsolatban megformálta a véleményét, az egyszerűsítés, illetve az adó könnyítés, illetve az adó elkerülés, ami nagyon fontos téma. Ez is nagyon érdekelne, itt is hallanék még szívesen további részleteket. Illetve utalnék még a diverzitás aspektusára, Számos vitát folytattunk már, most éppen a kellős közepénél tartunk. Gondoljanak csak Reding asszony felszólalására, és úgy gondolom, hogy ehhez csatlakozva folytatjuk majd a magunk eszmecseréjét. Úgyhogy ezek az első gondolatok azzal kapcsolatban, hogy mire kellene figyelnünk, amikor európai alapítványt kívánunk felállítani, várom az együttműködést a shadow és visszatérnék akkor most ahhoz a szerephez, hogy én vezénylem le ezt az ülést ma, és szívesen meg is adom a szót azoknak, akik felkívánnak szólalni. Boris képviselő lesz az első. Sí, muchas gracias, señora presidenta. La verdad... Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban általános jellegű pillanatnyilag ez a vita, hiszen az előadó még nem mutatta be a dokumentum javaslatait, így pillanatnyilag a bizottság javaslataival foglalkozhatunk, csak általános észrevételeket fogok ezért tenni, illetve néhány aggályomról számolok be, és elgondolkodok a témáról. Nyilvánvaló, hogy az alapítványok nagyon fontos szerepet játszanak az Európai Unióban, és hozzájárulnak az alap értékek és alapcélok eléréséhez az állampolgárok és a civil társadalom széleskörű bevonását is eredményezik. Az Európai Alapítvány jogállása lehetővé teszi az alapítványok jogbiztonságának javítását. A a bizottság el is mondja, hogy csak ebben az esetben van értelme ennek a javaslatnak. A nemzeti szabályok nagyon eltérnek, az adózási szabályozás is. Önök asszony, előadó asszony helyesen teszi fel a kérdést a polgárok részvételének, bevonásának nem mindig tudnak eleget tenni, hiszen nagy cégek látják el pénzekkel az alapítványokat, és kevés láthatnak bele a működésükbe az állampolgárok. Nagyon fontos, hogy az adóelkerülést ne szolgálják az alapítványok, és hogy mindenki számára átadható módon működjenek. Ami a követelményrendszert és a donorok kiben létét, miben létét illeti, fontosak ezek a szabályok is. A tagállami e, szabályozás e, nem oldja meg a kérdést, ezért amikor módosítókat nyújtunk be, pontosítanunk kell a rendelkezéseket ezzel kapcsolatban, és e, konkrétabbá kell tennünk őket a munkavállalók részvétele problémás lehet a 2009 májusi irányelv miatt, lehetnek működési nehézségek a munkavállalók képviseletével kapcsolatosan, a határon túl dolgozók egy része nem elégedett. Előadó asszony, kétségeink vannak azzal kapcsolatban is, hogy a munkavállalók képviselete miként tud megvalósulni a kuratóriumban. Szóval a kezdeményezés jó, dicséretet érdemel, de fel kell javítanunk ezt a rendelettervezetet, a 45-ös és az 50-es javasolt pontokat meg kell változtatni, anélkül, hogy elébe mennénk a dolgoknak, biztos lett benne az előadó asszony, hogy szívesen fogunk együttműködni, hiszen ez egy dicséretes célkitűzés, és biztos, hogy konszenzus is megvalósulhat majd, hiszen itt nincs ideológia és érdekeltségek sem, hiszen pontosan az a cél, hogy az érdekek ne befolyásolják az alapítványok működését az érdekeltségek ne befolyásolják azt, ezért bízom benne, hogy konszenzusra tudunk majd jutni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, tájnasszony. Üdvözlöm, hogy a bizottság külön eszköz kíván alkalmazni az európai alapítványok tekintetében, és hát az, hogy a székhelyet áthelyezzék, hogy tulajdonképpen átalakítsanak egy jogi formát egy másikba, tulajdonképpen ez működik, és egy, egy saját egyedi európai jogi forma fog létrejönni a nemzeti alapítványi szabályok mellett. Én azt remélem, hogy azért egyszerűsödni fog a helyzet, hiszen ez a megoldás egyik eleme. Egy európai üzemi tanács felállítása is felmerült, ez is egy egyedi, különálló dolog volna a munkavállalók képviseleteivel szemben, és én abban bízom, hogy ez nemzeti szinten most tényleg egyszerűsítéshez vezet, és a végrehajtás is flottul megy. Úgyhogy, mint jogalkotási javaslat szerintem nagyszerű, és hát van még vele dolgunk, ez világos. Köszönjük szépen, most fog Boris képviselő szót kapni. Köszönöm. podziękować. E, Európai e, Europejski Statut Fundacji jest niezwykle oczekiwany. Úgy gondolom, hogy e, már egy ideje vártuk ezt a kezdeményezést. A az egységes piaci aktus kapcsán is felmerült. Úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a fejlemény, sok civil szervezet, nem kormányzati szervezet várja már jó ideje az alapítványok digitális európai bejegyzésének lehetőségét. Nyilván bizonyos kérdésekre még választ kell találnunk. Székhely, említettük az előbb, adóztatás, valamint bizonyos jogok, amelyek a nemzeti szabályozásból erednek, illetve egyes adókedvezmények is. A kérdésem az Európai Bizottsághoz az, hogy az európai alapítványoknak kell-e, hogy működjön tagozata az egyes tagállamokban, amennyiben az adott tagállamban pénzt szeretnének adományozni az alapítványnak. Ugye ekkor felvetődik az egyes tagállamok adózási rendszerének különbözősége, és lehet, hogy a nemzeti alapítványok így nem azonos elbírálással kerülnek, mint az európai alapítványok, amelyek ott működnek. Ezért szeretnék rákérdezni erre a részletre az Európai Bizottságnál. Mindenképpen nagyon nagy lehetőség ez a civil társadalom számára, így ne, ne, számunkra is. Köszönöm szépen szépen. A bizottság képviselőjének adnám meg a szót Hulier úrnak, ott hátul, ha jól látom. Köszönöm szépen, de angolra térek át. Áttérek angolra, ha nem ellenzik, köszönjük szépen, hogy ön is, eh, illetve az itt felszóló képviselő asszonyok, urak is olyan pozitív eh, hangnemben nyilatkozott, nyilatkoztak eh, a kezdeményezésről. Az Európai Bizottság mindenképpen szeretné karcsúsítani az alapítványokkal szembeni bánásmódot. Körülbelül 100 ezer alapítvány működik Európában, körülbelül 1 millió embert alkalmaznak, és a vagyonuk mintegy 350 milliárdot tesz ki. Tehát mindenképpen fontos tevékenység ez. Minnyáján tudjuk, hogy melyek a prójai és a kontrájai az országainkban működő alapítványoknak. A mi javaslatunk egyszerű és szókimondó jellegű, ugyanis nagyon bonyolult szabályozás szerint szoktak működni az alapítványok. Mi szeretnénk mindenképpen egyszerű, átlátható módon szabályozni az európai alapítványokat. Milyen kulcsfontosságú témákról van is szó? Nos, a közcélúság kell, hogy az alapítványok mögött álljon. Nem lehet szó tisztán kereskedelmi tevékenységről. Kismértékben ugyan végezhetnek kereskedelmi tevékenységet, üzleti tevékenységet, de a valós célja egy alapítványnak a közcél kell, hogy legyen. Ami a létrehozás jogát illeti, illetve a székhelyet. Valóban azt mondtuk, azt javasoljuk, hogy a bejegyzett székhely, illetve a központi adminisztráció az Európai Unióban kell, hogy legyen. Ugyanakkor egyértelműen elmondtuk, hogy harmadik országokban is működhet, hogyha ezzel kapcsolatban zavar lenne az alapítvány a székhely szétválasztásról nem nyilatkoztunk, a nemzeti eh, jog eh, miatt úgy gondoljuk, hogy eh, így kell gondolkodnunk. A tagállamokkal ezt részletesen majd néhány hét múlva fogjuk megbeszélni. Ennyit mondhatok erről a témáról, ami az adóztatást illeti. Um, belenézek itt a dossziémba, az általános megközelítés az volt, hogy gondoskodjunk róla, hogy az Európai Alapítvány ugyanolyan adózási bánásmódban részesüljön, mint a tagállamokban működő alapítványok. Ez azt jelenti, hogy nem kell bonyolult eljáráson átesniük ahhoz, hogy bemutassák, hogy ekvivalensek vagy kompatibilisek. Tehát adózási szempontból pontosan úgy fognak velük bánni, mint a tagállamban működő, az adott tagállamban működő alapítványokkal. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon átlátható dolog. Nem szeretnénk egy borzalmas, nagyszabású adóvitát kialakítani ezzel kapcsolatban. Reding asszony szolgálatánál belső dokumentumok készülnek pillanatnyilag a, a különböző cégekről, amelyek a listán szerepelnek, nem tudom, hogy ez egy nyilvános dokumentumá válik-e majd néhány héten belül a bizottság meg fogja beszélni ezt a javaslatot. Úgy gondolom, hogy még korai ö, lenne arról beszélni, hogy az alapítványokra ezt ö, a megközelítést kiterjeszthetjük-e majd később. Tehát az ilyen felügyelt listán lévő cégek megközelítését. Köszönöm szépen a magyarázatokat, a válaszokat és a reakciókat a kollégák inputjaira. Mint már elmondtam bevezetőben, a menetrend meglehetősen nagyvonalú, elég lassan folynak a dolgok a tanácsban, és ez azt jelenti, hogy a témát pontosan megnézzük novemberben a jogi szakbizottságban lesz egy meghallgatás, és ebben az összefüggésben persze örülök a konstruktív együttműködésnek, ha bárki részéről, aki ebben részt kíván venni. A következő napi rendi pont a hetes különleges és átmeneti intézkedésekről van szó. Horvátország csatlakozása alkalmával az Európai Unióban alkalmaznak tisztviselőket, ideiglenes alka- és ideiglenes alkalmazottakat. Dagmar Vérent volt asszony. Köszönöm szépen ezzel a javaslattal, amelyel itt előttünk van. Egy olyan helyzetet kezelünk, amely teljesen szokásos új tagállamok csatlakozásakor, és a múltban gyakran alkalmaztuk ezt. Itt arról van szó, hogy egy új várható tagállamból már a csatlakozást megelőzően igyekszünk erre alkalmas, és ezt aláhozom, erre alkalmas jelölteket megnyerni, hogy tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak legyenek. Összességében ez összefügg a tisztviselői alapszabályjal, vagy szabályzattal. Arra nincs lehetőség, hogy egyetlen tagállamból vegyünk fel, vagy toborozzunk munkatársakat, tisztviselőket, és ezért kell kivételes szabályozás, ezért a 27. cikk aluli kivételt jelenti, itt a földrajzi egyensúlyra történik hivatkozás. Nyilvánvaló, hogy nem lehet földrajzi egyensúlyt teremteni, hogyha egy konkrét tagállamból toboroznak munkatársakat, vagy tisztviselőket, egy néhányan a tanácsban ezt nem értették meg, úgy látszik. Főleg azon tagállamokról van szó, akik legrégebben tagja az EU-nak. Ezt némileg meglepőnek tartottam, egyrészt, másrészt sajnálatosnak is. De azért összességében egy standard, megoldásról, javaslatról van szó, hogy ezeket megtanuljuk ezeket a kivételeket egy adott időszakra vezetjük be ezeket a szabályokat 2013. július 1-ével csatlakozik Horvátország, tehát akkor kezdődik ez. 5 évig tartanak, 2018-ban futnak ki ez a kivételes szabályozás. Természetesen kivételt kell alkotni a tisztviselői szabályzat alól, ez került elénk a bizottságtól. Világosá kell tenni azt is, hogy a kiválasztási eljárást követően csak a hivatalos csatlakozás után foglalhatják el az állásaikat, és a horvát polgárok, akik jelentkeznek természetesen megfelelő végzettségekkel, hogy rendelkezzenek, vagyis teljesítményük és végzettségük alapján kerülnek kiválasztásra az Európai Bizottság standard javaslatával nincs problémám, ez egy jogi anyag, ezt az elmúlt időszakban is így kellett volna kezelni a 27. cikk kapcsán, ez most teljesen tiszta ügy, éppen ezért módosítót sem terjesztettem elő a jelentésemben. Azt javaslom, fogadjuk el a bizottsági javaslatot, és igyekezünk első olvasatban megállapodni. Köszönöm szépen! van-e ebben az összefüggésben? Wikström asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Örülök, hogy mindenki meg akar hallgatni. Mindenesetre köszönetet mondok Rót Bérent asszonynak, hogy foglalkozott a témával megvizsgálta a bizottsági javaslatot, és azt hiszem kiegyensúlyozott megoldás született az ideiglenes szabályozásra természetesen megfelelő felvételre van szükség érdemek alapján, ez nyilvánvaló, ez egy kiegyensúlyozott javaslat, örülök, hogy Dagmar foglalkozik vele, és megírja ezt a jelentést. Szerintem senki sem alkalmasabb erre nála, hogy a személyzeti a tisztviselői kérdésekkel foglalkozzon. Azt is elmondhatom, hogy persze támogatom. Köszönöm szépen Wikström asszonynak a frakciókon átívelő harmóniát is a témában a határidő szeptember 28-a a módosítók vonatkozásában. Ezzel a következő napi rendi pont van előttünk a koncesziós szerződések témája, bár a Záre kolléga kap szót. Parancsoljon! Bene, grazie Presidente. Sono stato Köszönöm szépen, elnök asszony. Pont jókor érkeztem, igaz? Az irányelv tervezet, amelyen most foglalkozunk, azt a célt tűzi ki, hogy egységes jogi eszközzel szabályozzuk a különböző projektek megvalósítására, illetve szolgáltatások nyújtására létrejött koncesziókat, ugyanis a jelenlegi működés hátrányos a működtető koncesziós társaságok számára. A koncesszió jogi fogalmát is definiálni kell, így a gazdasági kockázatokat és az alkalmazási területet így nagyobb jogbiztonságot nyújthatunk, és könnyebb lesz a koncesziós piacokhoz hozzájutni, különösen a kis és közepes vállalkozások számára. Ezért szabályokat alkotnánk, hogy az átláthatóság és az eljárások egyszerűsítése megvalósuljon. Én osztom az Európai Bizottság célkitűzéseit bizonyos nemzeti parlamentekkel ellentétben, amelyek más véleményre helyezkedtek. Én úgy ítélem meg, hogy nagyon fontos, hogy jogszabály szülessen európai szinten, hiszen így a versenyhelyzetet javíthatjuk az Európai Unió tagállamai koncesziós piacain. Véleménytervezetemben én két célt tartottam szem előtt, ezek ugyanis véleményem szerint nélkülözhetetlen fontosságúak, és mindenképpen szükség van rájuk a jogi szakbizottság szempontjából. Először is a, a koncesszió intézményét meg kell különböztetni a közbeszerzéstől. A lehetőségek keretein belül, az irányelven belül rendelkezésekkel kell lehetővé tenni, hogy az átültetés is felgyorsuljon a megkülönböztetés terén. A probléma a koncesziós szerződések terén az, hogy nagyon gyakran a közbeszerzési kritériumokat veszik alapul. Úgy gondolom, hogy szakbizottságunknak pontosítania kell, hogy a koncesziós szerződés mennyiben azonos a közbeszerzésével, és mennyiben nem. E célból a bizottság egyes javaslatait módosítani kell. Az ötös cikkben például a közvetítői, illetve a közbülső e, küszöböt e, törölni kell, ugyanis e, ez feleslegesen nehezíti meg az irányelv alkalmazását a koncesziók esetében az építkezések és a szolgáltatások megkülönböztetését is el kell törölni, hiszen nagyon sok cég mind a kettőt végzi és végeredményben a forgalom az árbevétel számít a koncesszió időtartamára vonatkozó korlátozás is felesleges, hiszen addig kell, hogy működjön egy koncesziós cég, amíg meg nem térül a befektetés, illetve bizonyos jövedelmet nem húz belőle. Végül pedig a koncesziós szerződéseknél bizonyos rugalmasságot kell biztosítani, és nem szabad feltétlenül az elbíráló hatóságra hagyni mindent. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy mindenfajta túlszabályozás felesleges akadályt jelent az alkalmazandó jog megválasztása az együttes koncesziók esetében is fontos a jogi bizonytalanságokat a több tagállamban megvalósuló koncesziós szerződés esetében is figyelembe kell venni. Ami tehát a véleménytervezet erről szól. Az indokolásban el is olvashatják a főbb szempontjaimat, és természetesen kíváncsian várom a véleményüket, illetve az Európai Bizottság szándékait ami a menetrendet illeti, szeptember 24-ig lehet a módosítókat elkészíteni és benyújtani a véleménytervezethez. Ennek a jogi véleménytervezetnek nagyon nagy a jelentősége, kérem ne feledkezzenek meg róla, köszönöm. Frau Lichtenberger. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony, két szót, egy rövid megjegyzést szerettem volna. A közlekedési szakbizottságban egyáltalán az szerepel az az indítvány, hogy ezt az irányelvet ne készítsük el, vagy utasítsuk el. Ez csak tájékoztatás akart lenni. És az ötlet az, hogy ez maradjon nemzeti hatáskörben és a jelentés készítő gondolja így, holnap lesz erről vita, azt hiszem, hogy jövőben. Azt kérem a szervezés során a két szakbizottság esetében, ugye ma a legnagyobb távolságot kell a két terem között megtenni, legalább 5 percre van szükségem, hogyha a szakbizottságok között mozgok ide-oda párhuzamos ülésen. Köszönöm szépen Lichtenberger asszony. Nem látok hozzászólót. Az Európai Bizottság szeretne reagálni. Köszönöm szépen. Én vagyok a felelős ezért a témában. Köszönöm szépen a javaslatot az előadónak. Nagyra becsülik a bizottság részéről a következtetéseket és a tervezetet és minden nemű jövőbeli munkára készek vagyunk, ha tisztázni szeretnénk a szöveget, hogy egyszerűbb használhatóbbá, egyszerűbben használhatóbbá tudjuk tenni. Örülünk, hogyha ilyeneket kapunk, és az Európai Bizottság ilyen értelemben támogatni fogja a parlamentet és a tanácsot, és még egyszer köszönöm szépen a tervezetet. Bárdazáre úr, kívánna valamit hozzáfűzni? Köszönöm a Köszönetet mondok a bizottságnak, illetve Lichtenberger kollégának a véleményéért. hogyha igazi belső piacot akarunk, valóban jobb közlekedési szállítási rendszert, ahogy a többi szektorban is, tehát az európai szolgáltatások színvonalát emelni akarjuk, a közlekedésben is, szállításban is. Nos, az Egyesült Államokban például 25%-kal hatékonyabb a szállítás, Olaszországban például, hogyha a közlekedési szállítási területhez jobban értenénk, akkor sokkal hatékonyabb lenne az. Úgy gondolom, hogy a koncesziós lehetőség nagy esélyeket hordoz magában a fogyasztó számára is. De értem, hogy ön csak egy bizottság, egy szakbizottság véleményét ismertette itt. Időnk van bőven. Egy frakció javasolja ezt, ez igaz. De szeretném jelezni, hogy vannak ellenzői is. Wikström asszony is szót kért még. Köszönöm szépen. Krisztián Buszai nevében szeretnék hozzászólni, sajnos nem tud jelen lenni a mai napon. Köszönetet kíván mondani az előadónak az elvégzett munkáért, hiszen meglehetősen bonyolult ez a javaslat. Számos ö, olyan javaslat született, amit Kriszti, ami mindenököt a szöveg egyszerűsítését, de vannak bizonyos gyenge pontok is, amelyeket majd meg kell beszélni. A kritériumok egyszerűsítéséről is szó van, de azért a life cycle, az életciklus definícióját is szükségesnek tartja, és a szerződő hatóság, a szerződő felek ez problémát jelentenek, és a 27-es preambulum bekezdésben szerepel ez, és a 29-esben is hivatkoznak erre, de éppen ellenkező értelemben Krisztián üdvözli a tisztázását annak a definíciónak, ahogy a konfesszió, alkalmazzák. Ennek ellenére a második cikkben szereplő szövegezés is javításra szorul, és mindenek előtt egyszerűsítésre van szükség, főleg, hogyha a substantial operating risk szót használjuk ami az érték kalkulációját illeti egy koncesszió kapcsán igaza van, hogyha törli az előadó a különbségtételt a munkák a koncesziója és a szolgáltatások koncesziója között, és egyszerűsíteni a számítás módját, de nem ért egyet azzal, hogy a az áfát szerepeltetnék a teljes összegben, egyszerűen azért, mert az áfát az államnak fizetik, és eh, a koncesziót kötő nem veheti ezt figyelembe már a szerződés időtartam alatt, és lehet egyébként, hogy van itt egy fordítási hiba, hiba is, eh, és tehát az áfa bevételről van szó, és az érdemes lenne megnézni ezt a fordítást is. Amikor pedig a 27-es módosítóról beszélünk, azt javasolja, hogy töröljük. Aztán a következő standard részt, de az árnyék előadó szeretné megtudni, hogy -e ezt a standard formulát, az előadó, de hát ez más cikkekben is szerepel, és az Implementing Acts törlése nem kompenzálódik más javaslatok esetében, ami az egészet problematikussá teszi a negyedik melléklet, a tartalmat szabályozza a tájékoztatás kapcsán, de a formát nem. Utoljára és nem utolsó sorban Krisztián Boszói módosított fog előterjeszteni a 15. cikk kapcsán is az in-house kifejezéssel kapcsolatban ezt a kivételt szeretné tisztázni és törölni a reverse in-house provision eh, a 15. cikk második bekezdésében, hiszen itt garantálni lehetne a versenyt. De még egyszer gratulálni szeretnék saját és Krisztián Buzoly nevében is. Köszönöm szépen, Kasz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kérek a késésért. Egy másik szakbizottságban kellett részt vennem egy vitában. Lehet, hogy olyan dolgokat fogok mondani, amelyek már elhangzottak, ezért előre elnézést kérek. Nos, számunkra, konkrétan franciák számára, de úgy gondolom, hogy más államokra is igaz ez, olyan irányelv ez, ami nagyon kényes kérdést jelent, ugyanis közvetlenül érinti az önkormányzatok szabad működtetésének jogát, abból a szempontból, hogy az önkormányzatok teljesen szabadon szervezhetik meg a szolgáltatásaikat, így különösen a közérdekű gazdasági szolgáltatásokat tehát egy önkormányzat Franciaországban szabadon tudja kialakítani ezeket a szolgáltatásokat. A koncesszió az az egyik lehetőség csak. Úgy, úgy gondolom, hogy oda kell figyelni erre, emlékeztetni kell a 26-os jegyzőkönyv fogalmaira, amit a szerződéshez csatoltak, és ami a helyi önkormányzatoknak nagy szabadságot biztosít a közérdekű gazdasági szolgáltatások esetében, és oda kell figyelni arra is, hogy ne tegyünk aránytalan terhet a az önkormányzatokra, illetve ne kényszerítsük őket borzasztó hosszadalmas procedúrákra, és ne kényszerítsük bele őket jogbizonytalanságokba. Úgyhogy mindezek a küszöb kérdések borzasztóan túlságosan bonyolultnak tűnnek számunkra. Tehát nagyon bonyolult ez az eljárás így. Persze szükségünk van valamilyen irányelvre, de az irányelv legyen rövid, egyszerű, és ne jelentsen aránytalan többletterhet az önkormányzatok számára. Másfelől ami a szolgáltatási koncesziókat illeti a közhatóságok esetében, nos a közhatóságok ö, ilyen tevékenysége általában ö, nem ö, érinti a közösségen belüli gazdasági tevékenységet. Persze más a helyzet a beruházások esetében, de jó lenne tehát, hogyha a procedúrát, az eljárást könnyíteni lehetne, és erről mert fogok beszélni az előadóval is. Viszont... Köszönjük szépen. Szára úr kap még szót zárásként. Köszönöm szépen. Örülök, hogy hallhattam most ezeket a felvetett pontokat, ezeket mélegelni fogjuk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a szöveget átfogóan ellenőrizni kell. Ugye hallottunk most kritikai megjegyzéseket is, Huszoly úr részéről, tehát a gazdasági szempontból legkedvezőbb ajánlatnak a kivétele, miközben ugye kapcsolatot kellene teremteni a különböző mechanizmusok között. Nem arról van szó, hogy kivennénk valamit, inkább arról van szó, hogy itt ellenőriznénk, felülvizsgálnánk a meglévő elemeket. És egy átfogó keretet, egy átfogó szabályozást kívánunk teremteni. Annak érdekében, hogy ez jobban működjön, és még alkalmasabb megoldásokra juthassunk. Tehát nem a helyzetnek a további bonyolítása a cél. Arról van szó, hogy a közigazgatás a szabadság határait ne lépje át, hiszen ezt nem teheti meg. Kell a szabadság természetesen, de nem szabad a szabadság határait átlépni. Tehát a koncesziókat mindenképpen szabályozni kell nagy valószínűséggel úgy, hogy különböző társaságokkal kapcsolatokat ápolnak, akikkel együtt kívánnak dolgozni, akiket hatékonynak tartanak, vagy lehetnek olyan esetek, hogy ott vannak olyan szereplők is, akikkel politikailag nagyjából ugyanúgy gondolkodnak, tehát vannak nyilván ilyen esetek, de pontosan ez az oka annak, hogy egész Európában szabályozásokat kellene hozni annak érdekében, érdekében, hogy a rugalmasság megtartása mellett a közigazgatásban világosan rögzített keretek között működjenek Európában egységesen a koncesziók esetében. Különben nem lesz lehetősége a KKV-knak hozzáférni bizonyos forrásokhoz és ilyen megbízásokhoz. És tulajdonképpen a belső piacban rejlő potenciálokat nem lehet rendesen kiaknázni. Ha minden közigazgatásban más-más szabályokat alkalmaznak, akkor ez a másik rovására gyakorlatilag bezárja a hozzáféréshez vezető kapukat. És ezért van szükség az átfogó szabályozásra. Köszönöm. valóban nincs még itt minden koordinátor, mert különben esetleg előre vehettük volna a későbbi napi rendi pontokat a mentelmi jogokkal kapcsolatban. Az a baj, hogy nagyon sok problémát vet föl az, hogy melyik napi rendi pont mikor kerül sorra, úgyhogy mivel nincs minden koordinátor itt, ezért nem tudjuk előbbre hozni azokat a pontokat, amelyeket szerettünk volna. Lichtenberger asszony. Tehát egyszerűen technikailag nem lehetséges egyik szakbizottságból csak úgy teleportálni a másikba. Elnök, értem, nagyon jót értem ön, de 16.30-ra időzítettük a szavazást, és nyilvánvaló, hogy a képviselők a terveiket a délutánra vonatkozóan a betervezett időpontokhoz próbálják igazítani. Tehát itt tud lenne jó, Értem a problémáját, dacára ennek, szeretném 16.30-ig a szavazás megkezdéséig megszakítani, hiszen az ülésünk elején rögzítették a napirendünket, és elfogadtuk ebben a formában. Sehr geehrte Damen und Herren, 16.30 Uhr ist es. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, 16 óra 30 van, és ez azt jelenti, hogy elérkezett a szavazási időszaka. Kérem, hogy az elektronikus kártyáikat vegyék igénybe. Megnéztem a szavazólistát. Elég sok olyan szavazás van ma, ahol nem feltétlenül van szükség a szavazókártyáinkra. Ennek ellenére csináljunk egy tesztet, és a további szavazáshoz azt javaslom, hogy nem használjuk, mert egyszerű szavazásokról van szó, tehát a kártyákat nem használjuk, legalábbis a mai témák felvetése olyan, hogy nem túl, nem túl problémásnak, és csak amikor szükség van arra is kérik, hogy elektronikusan szavazunk, megteszem, de egyébként szerintem a listák alapján elképzelhető, hogy a kézzel is szavazhatunk kézfeltartással. Vagyis azt kérem, hogy tesztet csináljunk. Crowley úr megérkezett. Nem tudom, az Alde nevében szavaz-e. Nos, mindenki itt van, aki szavazhat, nem vagyunk-e túl sokan szám szerint. Jó, tudomásul veszem, hogy Kraulio nem fog szavazni, de egyelőre kérem a képviselőket, Rapkaival számolok, igen? Jó, akkor egy teszt következik, Sviefka úr szót kérte, nincs nála a szavazókártya talán? Pontosan erről van szó. Jó, de ez nem egy tragédia, de elvi okoknál fogva. Van-e még olyan, akinél nincs itt a kártya? Aki elfelejtette a kártyáját? Jó. Még egyszer, nagyon gyorsan, hogy ne vegyen túl sok időt igénybe. Kérem, vegyék kézbe az elektrikus kártyát. Svijevka orna nincs, Rapka orna nincs, mit de a kvórumot, a szavazóképességet szeretném megállapítani. Egy, megnézzük, tehát kérem, megnyitom a szavazást. Teljesen mindegy, miről szavazok, ez egy próba, teszt. Thank you.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 Jetzt stimmte. Er. Akkor most rendben van, mondták nekem. El is kezdhetjük, de hangsúlyozom, mivel nem túl bonyolult a szavazólista, elég kézzel szavazni. Akkor pedig a kilencedik pont következik. Speroni úr az Eurodac létrehozásának rendszere, átdolgozás. Speroni úr nincs ma itt, de ő is azt kéri, hogy szavazzunk. Én is ezt akarom, hogy szavazzunk. Ezért csak felteszem a kérdést, ki támogatja a Speroni féle jelentést. Elfogadtuk ellenszavazat, tartózkodás, egyértelműen elfogadtuk. Akkor pedig a következő napi rendi pont a tízes, a közös halászati politika. Itt véleményt készít a bizottságunk. Lichtenberger asszony szót kér, vagy rögtön szavazhatunk? Parancsoljon, Lichtenberger asszony, csak nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, hogy mehetünk egy jogalapra, amely megvan hiszen amely lefedi a közös halászati politikát is ezzel a dolog elől intézve. Jó, ezzel szavazunk. Ki támogatja? Készfeltartással ellenszavazat, tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a következő jogalap, amiről beszélünk, a 11. pont, az alternatív jogviták rendezése, vagy jogviták alternatív rendelkezése, Lichtenberger asszony, hogy hát, a világosság kedvéért jobb a 114. cikkel kibékülni és azon nem túlmenni. Köszönöm szépen. Szavazunk. Támogatja. Ellen szavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. Végül pedig a 12-es, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, megint csak egy jobb alapról beszélünk, Lichtenberger asszony. Igen, szót kérek. Egyetértek azzal, hogy a 175-ösnél maradunk. Az egyetlen probléma, hogy a jogi szolgálat azt mondja, hogy további elemzésekhez meg kell várni az a foglalkoztatási szakbizottságban a szavazást, erre még nem került sor, vagyis mi döntünk valamiről, pedig várnunk kéne elméletileg. A mostani anyag alapján szavazhatunk szerintem, egyébként nem gondolom, hogy lényegesen módosulna ez a, az arányok, a viszonyok alapján a szavazásnál. Utána jártam ott a dolognak, lehet szavazni róla most, azt gondolom, de könnyen lehet, hogy visszakerül elénk akár az is, hiszen különböző módosítók lesznek, amiket elfogadnak. De szerintem szavazhatunk ennek ellenére róla, hiszen világos szövegről van szó. Mert különben összeütközésbe kerülünk a közös mezőgazdasági politikával, és az egy nehéz konfliktus, nem érdemes vállalni. Köszönöm szépen Lichtenberger képviselőasszonynak az agájait is, Fosz tartalmilag teljesen igaza van, de ennek ellenére azt kérném, várjunk egy kicsit. Én azért jobban érzem magam akkor, hogyha tudjuk, hogy utóbb miről szavazunk. Az, ha az emplit is meghallgattuk tehát a foglalkoztatási szakbizottságot szerintem jobb a helyzetből kivárni. Tehát én azt javaslom, várjuk. Tartalmilag nincs különbség, tehát nem vitázok mi tartalmilag. Valószínűleg ugyanúgy fogunk szavazni később is, de úgy gondolom, hogy, hogy talán várjunk vele. Bauer asszony parancsoljon. Mikro. Köszönöm szépen a lehetőséget. A foglalkoztatási szakbizottság tagjaként és az IGF egy árnyék elődőként talán tényleg bölcsebb lenne várni egy kicsit. Mert vannak különleges körülmények, amelyeket figyelembe kéve venni. A szakbizottság úgy tűnik, hogy a mezőgazdasági vállalkozókat ugyanúgy kezel, mint más vállalkozókat is. Tehát ide tartoznak az önfoglalkoztatók is, ez az egyik téma. A második pont, tudjuk azt, hogy van egy blokkoló kisebbség, és nem blokkoló többség van a tanácsban. Vagyis nem lesz ez úgysem olyan működőképes jogalkotási területen. Köszönöm szépen. Lichtenberger képviselő asszonynak adok szót, de először közlöm még, hogy fontos számunkra tudni azt is, hogy a szag, foglalkoztatási szakbizottság mikor szavaz erről, hiszen ö, akkor be kell tervezni a következő szakbizottsági ülésünkre. Ezt nem lehet, hogy most elhalasztjuk, aztán túl késő egyszer csak. Pont ezt akartam felvetni, ezt az aggályomat megkérdezném szakbizottsági tagként önt. Én úgy tudom, hogy ezen a héten szavaznak, vagy jövő héten? Most nem tudom, de szeretném világosan tudni, hogy egyébként egyetértek a halasztással, mint elhangzott, ez a korrekt módja a dolgoknak, de nem gondolom, hogy sok minden változna. Akkor azt javaslom, nem akarok én postást játszani, és őszintén szólva nem tudok róla, hogy a foglalkoztatási szakbizottság mikor foglalkozik napirendi szinten ezzel a jelentéssel. Ezért azt javaslom, hogy most szavazzunk róla. Az összes aggályokat figyelembe vesz, amiket mondtak, rögzítettük, teljesen egyet tudok, vagy tudomásul tudom venni őket, de jobbnak tartom, ha szavazzunk. Nehogy a végén egyáltalán ne szavazzunk róla. Tehát javaslom, hogy most szavazzunk erről. Most itt. Fosszúr. Nagyon sajnálom, hogy megint csak felszólamlok ez ellen, de szerintem tisztában kell lennünk azzal, hogy miről is szavazunk. Úgyhogy szerintem alapvetően jobb lenne várni, hogy az emplőben misül ki ebből, hogy van-e még egy néhány dolog benne, amire számolunk, vagy nincs. Jó, két további hozzászólás van, Lichtenberger asszony. Úgy gondolom, nincs olyan nagy befolyása, hatása ennek, csak hogyha új módosítók hozzájönnek, amelyek más területet érintenek, hogy akkor adott esetben végig gondolhatnánk, vagy végig kellene gondolni a dolgokat, de az itt szereplők nem kizáró okként láthatók, utána sem. Például a kolléganő által említett példák, olyan példák, amelyek nem függenek össze azokkal a cikkekkel, amelyekről beszélünk, a 42-es, 43-as cikkel hanem más területre vonatkoznának úgy is. Vagyis arról van szó, hogy ezt a két cikket, amely a közös mezőgazdasági politikával függ össze, egy kizárjuk-e vagy nem. Ezért aztán ilyen alapon le lehet, meg lehet szavazni, mert ami hozzájön, az úgyis más lenne. Vagyis tényleg abból indulunk itt ki, hogy szokatlan intézkedésekről beszélünk, amelyekre szükség lehet rendkívüli helyzetekben, itt, amit ez a globalizációs alkalmazkodási alap csinál, nem akar beleszólni a mezőgazdasági politikába. Tehát ez lenne a cél. Most nagyon durván fogalmaztam, tehát nagyon elnagyoltam a dolgot persze, de a korrektség kedvéért erre felhívnám a figyelmet. Azért szóltam csak, mert különben nehogy utána lázadás legyen, hogy nem vettük ezt figyelembe. Jó, megtudtam azt, hogy fontos, hogy szavazzunk, mielőtt a plenárisra megyünk. Vagyis lehetőség van arra, hogy a következő szakbizottsági ülésre halasztjuk ezt a szavazást, és hogyha a képviselők így akarják, akkor legyen oké. Okay. Nekem, tehát én, én csak azt nem akartam, hogy összeakadjunk az emplővel itt valahol. Akkor azt javaslom most, hogy következő szakbizottsági ülésen szavazunk erről a jogalapról. Jó? Köszönöm. Ezzel a szavazás végére értünk. Az elektronikus kártyákra tényleg nem volt szükség. Most azokat kérem, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, azok hagyják el a termet. Can, we, can, can, we, uh, can, we go on uh, with uh,